alá. Ezeknek a címet a jelenlegi ülés jegyzőkönyvében megtekinthetik. Hölgyeim és uraim, kérem vegyék tudomásul a következőt. Az elnökök konferenciája szeptember 11-én a 146-os szabály 3 szerint az október 8-ai és 9-ei plenárist törli annak ellenére, annak érdekében, hogy a biztos jelölteket meghallgathassuk. A meghallgatások valószínűleg október 20-23-án lesznek. Tehát ez azt jelenti, hogy a brüsszeli plenáris nem lesz megtartva októberben. Ennyi lett volna a bejelenteni valóm, most pedig a napirendre szeretnék áttérni a 149-es cikk szerint